Dear colleagues. Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy ideje elkezdenünk. Először is szeretném üdvözölni a biztos jelöltet, az egészségügy és élelmiszerbiztonságért felelős jelöltet, Vitenis Antiukaitis urat, és át is váltanék az anyanyelvemre. Una uh, Nos, a biztos jelölt a megválasztása nagyon nagy munkát igényel valamennyi politikai frakciótól és a szakértőt. Mert azon arra kell törekednünk, hogy itt az egészségügynek a témájában minden területen el tudjunk járni a teljes élelmiszer biztonságnak a biztosása tekintetében. Nandél Kejtűsz úr ö, szívsebész, több mint 20 éves tapasztalattal, és Litvánországban, Litvániában ezen kívül ö, egészségügyi miniszter volt 2012 és 2014 között, ezen kívül azt is tudni kell, hogy fontos feladatot töltött be a litván elnökség alatt 2013-ban. Képviselőként is dolgozott az litván parlamentben 20 éven keresztül, és hat cikluson keresztül volt a litván parlamentnek a tagja. Ezen felül megemlítendő, hogy az Európai Konventben is, az új jövő Európájának a felvázolása tekintetében is tagja volt a litván delegációnak, és a külügyek témájában is szintén eljárt. Nos, a mi szakbizottságunk, az ANVI szakbizottsága vezetője, a téma vezetője a meghallgatásnak, és az Ágri társult szakbizottságként vesz részt ebben a meghallgatásban. Emlékeztetnék arra, hogy úgy, ahogy az szokványos már a biztos jelölteknek a meghallgatása során, az Európai Parlament az általános kompetenciájuk alapján értékelik a felkészültségeket, ezen kívül az elkötelezettségeket vizsgáljuk az európai ügyek iránt, és a függetlenségüket. Továbbá szempont az is, hogy mennyire képesek jól ismerni és kommunikálni a saját szakterületüket, amelyel majd foglalkozni fog. Megfogalmaztuk írásban már a kérdéseinket, ezeket a kérdéseket megválaszolta a biztos jelölt, és 26 szeptemberben ezek a válaszok angolul megszülettek, illetve a tegnapi nap nap délutánán megkapta mindenki a saját nyelvén is, az anyanyelven is. Hogyan is alakul majd az eszmecsere a meghallgatás? Először is a biztos jelölt maximum 10 percben elmondja a kitekintését a témában, utána 5 perc lesz arra, hogy a meghallgatásnak a legesleg végén még ismételten megnyilvánuljon és lezárja a részéről a témát. Ezen kívül elmondanám azt, hogy több blogban járunk el. Az első blogban hét hosszabb kérdést tehetnek fel a képviselő kollégák 5 percben, és gyakorlatilag egy kérdés felelet formáját fogja mindez ölteni. Először is az első körben a politikai frakcióknak a képviselői, koordinátorok továbbá fognak kérdéseket intézni. Egy perc nyilvántartítok meg ezen kívül arra, hogy további kérdések kiegészítsék, illetve további választ kapjanak a képviselők. Utána jön a második kör, ez 25, perc, 25 rövid kérdés fog majd felölelni, három perces kérdés válasz fogja felülni a 162-es házszabálynak a mintája, vagy az eljárása alapját. Egy perc a kérdésre, két perc a válaszra. A harmadik körben az Agriszakbizottságnak a képviselői fogják a kérdéseket feltenni, hatan, és utána pedig következik hét rövid kérdés az ANVI szakbizottság tagjai részéről azért, hogy betartsuk az időkereteket, és azért, hogy a meghatározott időkereten belül tudjunk eljárni, jelezzük azt ugye, hogy 3 perces, le, 3 órás lehet elnézést, 3 órás lehet maximum a meghallgatás, és mi, maximum 5 másodperces lehet a tagok esetében az eltérés az időkerettől, illetve 10 másodperces lehet a biztos jelölt esetében az eltérés. Mindez majd jel, jelöltetik, látszani fog a képernyőn is, majd feltűnik egy csillag, akkor, amikor már csak 5 másodperc marad a felszólalásban. Mindenre persze majd utal és felszólít az elnök is a kalapácsának a használatával. 23 munka nyelven lehet megnyilvánulni, és ezáltal ö, a képviselők is, illetve az internetes streamen keresztül a nézők is nézhetik távolból ö, a parlamenti meghallgatást, csak úgy, mint a videón keresztül a, a, a további képviselők, akik nincsenek itt ebben a teremben,